jutni, amely megfelelő és jó időben születik meg. Még egyszer, elnök úr, köszönöm szépen, és be is fejezem a hozzászólásomat. Köszönöm szépen, Kivine elnök úr, köszönöm Öttinger biztos úrnak.